Madame le Président! Az elnök. Bonjour à tous, enfin à tous, oui, à quelques-uns qui sont présents. Jó napot kívánok mindenkinek, legalábbis annak a néhány személynek, aki jelen van a teremben. Az ülést megnyitom. Az első